találhatják a mai jegyzőkönyvben. Több intézmény intézményközi tárgyalásra került sor a szakbizottságok részvételével a házszabály 69C szabályának egyes bekezdésével kapcsolatban a plenáris honlapján megtalálják az ezzel kapcsolatos szövegeket, és a mai ülés jegyzőkönyvében is meg fogják találni a címeket. A 69C második bekezdés szerint képviselők egy bizonyos száma, vagy egy frakciók holnap október 24-e kedd éjfélig nyújthatnak be a, a tárgyalások megkezdésével kapcsolatos döntést. Eddig nem kaptunk ezzel kapcsolatos kérést, hogyha addig nem kapunk, a határidő lejártáig nem kapunk ezzel kapcsolatos határozatot, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat.